Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a mai munkát, hogy a szocialistáknak, amikor a szocialistáknak végre valami jót akarunk tenni, akkor mégsem működik. A szocialista koordinátor és Hans Geyer azt kérték, hogy kicsit várjunk, mert közlekedési dugóba kerültek, de most már tovább nem várhatunk, mert kezdenünk el a munkát. 9-es napirendi pont, 2012-es évi mentesítés, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete. Egy módosító javaslat született, Csárnecki úr küldte be. Arra szeretnék utalni, hogyha ezt elutasítjuk, ezt a módosító javaslatot, akkor ezzel e, automatikusan megadjuk a mentesítést. E, azt javasolja a jelentéstevő, hogy utasítsuk el ezt. Ki támogatja a módosító javaslatot? Ki ellenzi? Többség ellenzi. Akkor ezzel ezt elutasítottuk, és ezzel automatikusan megadjuk a mentesítést. rátérünk az állásfoglalásra. Négyes módosítás nem elnézést, magáról a határozásfoglalásról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Just a second. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 6-an ellene, kinek nincs itt a szavazókártyája. Egy mellette még, akinek nincs, kinek nincs még itt a kártyája. Jó, köszönöm szépen. Állásfoglalás. számlák zárása. Szintén elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 4-en ellene. Akkor 4-es módosítás Kadenbach asszony mellette. Ellene tartózkodás, a többség támogatta. Most akkor az teljes állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 6 ellenek. Köszönöm. Következő napi rendi pont a 10-es tanács mentesítése, mentesítés, 2012. évi mentesítés, tanács és az Európai Tanács. Arra szeretnék emlékeztetni, hogyha mellette szavazunk, akkor, el, akkor elutasítjuk a mentesítést, hogyha ellene szavazunk, akkor megszavazzuk a mentesítést. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyöntetően, e, egyhangúan e, elutasítjuk a mentesítést. Egyes módosítás, Liberácki mellette ellene tartózkodás e, elfogadtuk, kettes módosítás. Tartózkodás szavazhatunk blokkba? Háromtól ötig? Hármas? Akkor hármas csak mellette? Ellene? Még egyszer ellene? tartózkodás elfogadtuk, négyes módosítás mellette, ellene, ezt most ellenőrizzük, négyes módosítás, lezárom a szavazást, 15-en mellette, 8-an ellene, elfogadtuk, ötös módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Köszönöm, egyhangúan megszavaztuk. Nem, 23-an ráadásul. Akkor ezzel lezártuk a szavazást.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 11-es napi rendi pont, a biztosok magatartási kódexe e, egy e, tanulmány frissítése. A, le, a korábbi e, biz, a bizottság, vagy a legutóbbi bizottság végefele adtuk megbízásba ezt a tanulmányt. A nagy nyugtalanság uralkodott, mert az első Barozó bizottság 2004-től 2009-ig volt ugye hivatalban, és minden biztos egy kivételével a biztosi posztja befejezése után lobby tevékenységet folytatott, és ez összeférhetetlennek tartottuk, vagy kritikusnak tartottuk, és ezért adtuk megbízásba ezt a tanulmányt. Most eddig nem, nem kellett bejelenteni, hogyha ilyen biztosokat például ilyen lobby szervezésekre, rendezvényekre hívták meg, ezt eddig nem kellett bejelenteni, most kérjük, hogy jelentsék be, eddig csak az ajándékokat kellett bejelenteni, most megpróbálom a botrány szót kerülni, de ezeknek a hiányosságoknak vagy problémás eseteknek a gyakoriságát csökkenteni nyilván. Ezzel nem sikerült túl sok barátot szereznünk, finoman szólva, de minden esetre fontosnak tartom a meghívások a biztos a biztosok meghívásának, meghívásáit hát kivizsgálni. Például volt egy kereskedelmi biztosunk, akit egy orosz alumínium ipari vállalkozó meghívott nyaralásra, és aztán később csodával határos módon ez a ez az alumíniumgyáros valamilyen preferenciális kereskedelmi megállapodást kapott. Voltak egyéb um, ilyen ügyek, nyaralások, <clears throat> hajókirándulások, stb., amelyek hasonló furcsa kedvezményekhez vezettek. Ezért akartuk ezt a tanulmányt elkészíteni. Nos, ennek a tanulmánynak a frissítése eh, van most napirenden, és azt fogjuk meghallgatni, hogy milyen ajánlásokat vonhatunk le az első, vontunk le az első tanulmányból, és ezeket mennyiben sikerült megvalósítani. Plumberg úr, nagyon örülök, hogy itt van, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen a, meg, a bevezetőt. Ha megengedik, akkor eh, angolul folytatnám. Yeah. As uh, Dr. Gressler mentioned... Uh, Ahogy Gressler asszony említette, 2008-as tanulmányról van szó, szóval 2009-ben látott napvilágot, és a 2004-es eh, biztosokra vonatkozó etikai kódexet dolgozta fel. Július-augusztusban eh, azt a kérdést kaptuk, felkérést kaptuk, hogy frissítsük eh, ezt a tanulmányt, hogy állnak a dolgok az etikai kódexel. Egy pár rövid megjegyzést mondanék ezzel kapcsolatban, elmondanám, hogy mire jutottunk. Csíni asszony a Bristol Egyetemről pedig ö, egy akadémikusabb szempontból vizsgálja majd azt, hogy hogy alakult a, ez a kódex, ez a etikai kódex, és ajánlásokat is tesz. Ahogy Gressler doktor említette, 2011-ben Változott az etikai kódex a kritikák következtében, komoly kritikák értek ugyanis az előző változatot. Felolvasnám, hogy az Európai Bizottság mire jutott a 2011-es reform kapcsolatával kapcsán. A bevált európai és globális gyakorlatot tükrözi az etikai kódex, a parlament eh, és egyéb érintettek szempontjait figyelembe vettük a reform során. Emlékszem, amikor ezt olvastuk, akkor ennek nagyon örültünk. Végre egy tanulmánynak van valami kézzelfogható következménye, gondoltuk. És három kérdés is felmerült, eh, eh, amikor ezt a frissítettük ezt a tanulmányt. Az egyik, az új kódex melyen mértékben hoz eh, javulást a 2004-es helyzethez képest, a második kérdés, milyen mértékben vették figyelembe az Európai Parlament ajánlásait, illetve az egyéb érintett felek ajánlásait, végezetül pedig az európai és globális bevárgyakorlatot valóban tükrözi ez? Tudjuk-e bizonyítani? Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság volt az a három ország, ahol a legfejlettebb az vonatkozó etikai kódex, nos ezeket a gyakorlatokat vizsgáltuk át. Szerintem ez egy kiváló pillanat, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, mert egy új Európai Bizottság készül éppen felállni. A lehető legmagasabb szakmai és etikai normáknak kell megfelelnünk minden esetben, megkérdőjelezhetetlen kell, hogy legyen a, ez irányú viselkedünk. Az etikai kódex betűjét és szellemét minden biztosnak tiszteletben kell tartania. Ezt írta Jean-Claude Juncker minden biztos jelöltnek. ebben a levélben ennél többet is mond Juncker úr, hiszen az etikai kódex további reformját is elvárja. A lobby szervezetekkel fenntartott kapcsolatokról nyilatkozniuk kell ugyanis a biztos meg. Az első kérdés tehát a 2004-es és 11-es etikai kódex hogyan viszonyulnak egymáshoz. Nos, mi csalódtunk, hát tényleg csak nagyon apró lépésekkel próbálnak javítani, bizonyos javulás azért megfigyelhetőek, például a reprezentatív költségek, hogyha valakit vendégül látnak, az ajándékok, ezeket mind be kell, ezekről nyilatkozni kell. pénzügyi érdekeltségek, a családtagjainak pénzügyi érdekeltségeit nem csak nyilatkozni kell erről, hanem évente legalább egyszer frissíteni kell az erre vonatkozó információt. Az európai parlamenti választásokon való részvételre vonatkozó szabályok világosabban jelentkeznek az új kódexben, etikai kódexben, illetve megjelenik az az elvárás is, hogyha egy európai biztos a korábbi szakterületéhez kapcsolódó területen vállal munkát, akkor ez tiltott korábban időszakot 12-ről már 12 hónapról másfél évre hosszabbították meg ezt az időszakot, ez most bekerült, tehát a az etikai kódexbe. Ugyanakkor összességében az Európai Parlament ajánlásainak több, érdemi ajánlásainak többségét igazából nem találjuk meg az új etikai kódexben sem. Mindenkinek rendelkezésére áll a részletes dokumentum, ez csak egy összefoglaló, amelyben egy megfelelően működő etikai kódex eh, vonatkozó eh, táblázatot állított össze az OECD, tehát honnan ismerszik meg, miből ismerszik meg egy jól működő etikai kódex, és eh, úgy érezzük, hogy a fedhetetlenség tekintetében csak részben vették át az Európai Parlament ajánlásait, de bevált gyakorlatot tükrözi a kódex, az etikai kódex. Nos, úgy érezzük, hogy jelentősen lehet javítani az etikai kódexen, akkor, hogyha a már bevált, kipróbált gyakorlatokat nagyobb mértékben átveszik. egy általános megjegyzéssel folytatnám a fékek és ellensúlyok jól ismert rendszere, amely más etikai kódexekben megjelenik, itt hiányzik. Az Európai Bizottság elnökének nagyon erős szerepe van, hiszen a dossziék újra felosztásáról is ő dönt. Ő dönt arról, hogy a politikai tevékenysége összeegyeztethető-e a feladatával, a munkájával. Egy adott európai biztosnak is nyitott a kérdés, hogy mi van akkora, hogyha maga az Európai Bizottság elnöke esetében merül fel összeférhetetlenség, erre nem utal az etikai kódex. Az adhok etikai bizottság megjelent azt vizsgálandó, hogy miután hivatalából távozott az Európai Bizottság elnöke, milyen munkát vállalhat. Na de hogy ez hogyan működik, erre való utalást nem találunk. Nem tudjuk, hogy kik a tagjai ennek a bizottságnak, hogyan működik, hogyan dönt. Hát, ha nagyon mérás az ember, akkor bizonyos részleteket lehet találni, de hát semmiféle hivatalos információ nem áll rendelkezésünkre, a szankciók, panaszok tekintetében sincs erre vonatkozó információ. A politikai e, aktivitás tevékenység úgy érezzük, hogy e, az európai biztosba vetett e, hitet ássa alá, a bizalmat ássa alá 2000 2009-ben már beszéltünk erről, hogyha egy európai biztos, európai vagy tagámi választáson vesz részt, akkor európai biztosként már nem tevékenykedhet. Valaki más, aki nem annyira ismeri a tárcát, veszi át a helyét, és így tovább, és így tovább. De hogyha elfogadjuk azt, hogy néha politikai aktivitás, tevékenységet is folytatnak az európai biztosok, akkor sincs arra vonatkozó szabály, hogy pontosan ki dönti el, hogy összeegyeztethető-e a munka és a politikai tevékenysége. Az előző diánál ezt nem mondtam, de hogyha összehasonlítjuk más európai vagy globális rendszerekkel, akkor láthatjuk, hogy erőfeszítéseket tettek ennek a problémának a megoldására. Persze az európai biztosok, se nem miniszterek, se nem köztisztviselők igazából nehéz bárkihez máshoz hasonlítani, de egyéb rendszerekben ha találunk arra próbál, utaló próbálkozást, hogy megoldják ezt a kérdést. Csak a korábbi tárcájához, vagy szakterületéhez kapcsolódóan tiltják az európai biztosoknak, hogy később munkát vállaljanak szerintem. Úgy érzem, hogy ez, ez nem veszi figyelembe azt, hogy hogyan is folyik a döntés hozatal igazából Európában. Az adhok etikai bizottság eljárás rendje pedig teljesen tisztázatlan, hogy az összeegyeztethetőséget hogyan vizsgálják, hogyan döntenek, míg más rendszerekben nagyon részletes eljárásrendet találunk erre vonatkozóan, hogy valóban megállapítható legyen, hogy van-e szó összeférhetetlenségről, avagy sem. Az, az európai biztosok utazására vonatkozóan a 2009-ben utólagosan, utólagos beszámoló, beszámolási kötelezettség jelenik meg. Eliódi Rupo utazásait egy weblapon figyelemmel lehet követni az Egyesült Királyságban. Még az is megtalálható, hogy ki kíséri el az adott politikust, miért és hova megy. Az ajándékokkal kapcsolatban az ajándékozó neve nem jelenik meg. Mert úgy fogalmaz az Európai Bizottság, hogy kényes lenne ez azok számára, tehát hogyha nyilvánosságra hoznák az ajándékozók névsorát, akkor ez kínos lenne azok számára, akik nem ajándékozták meg az európai biztosok. miközben máshol ez úgy tűnik a diplomáciában nem okoz gondot, teljesen részletes lista van erről. Azt hiszem ezen a ponton itt az ideje, hogy a Bristoli Egyetemet képviselő Csini asszonynak adjam hát a szót, aki talán egy tudósabb szemszögből vizsgálja majd ezt a kérdést. Ó, köszönöm, csak röviden akadémikus perspektívából, ahogy tanult barátom említette. 2011-ben változott az Európai Bizottság etikai kódexe, nem csak a 2009-es etikai kódexet vizsgáltuk, hanem a korábbiakat is, és azt, hogy 99 óta, amikor az első etikai kódex bevezetésre került, hogyan változott a helyzet. És hogy ez a változás vagy javulás ez valódi átalakulást hozott, vagy tényleg csak apró pici lépésekkel változott. Gond talán nem lesz meglepő, hogy inkrementális, tényleg apró kis lépésekkel változott a rendszer. 99-ben óriási ugrásnak számított, hogy az etikai kódex egyáltalán megjelent, de azóta az átdolgozása tényleg inkább csak fogalmazunk talán úgy, hogy, hogy mérséket, szerény mértékű kozmetikázása történt. Igazi reformból nem beszélhetünk. Az Európai Bizottság köreiben igazán nagy ösztönzést nem éreztek arra, hogy ezt meghozzák. A hivatalnokok szintjén nagyobb érdeklődés tapasztalható ez ügyben, a személyzeti szabályokon keresztül, de minthogyha a, az európai biztosokat nem ajzaná fel annak a gondolata, hogy egy szigorú etikai kódexet fogadjanak el magukra vonatkozóan. Ezért egy, egy nagyobb átalakulás még várat magára. úgy érezzük, hogy itt, itt, itt minőségi váltásra van szükség, nem csak külső nyomás hatására, hanem hanem egy belülről jövő motiváció előbb-utóbb megjelenik majd, amikor egy belső igény lép fel az Európai Bizottságon belül, hogy tisztázniuk kell azt, hogy pontosan mit is lehet és nem lehet egy európai biztosnak tennie. Azt hiszem, hogy a nyomást továbbra is gyakorolni kell az európai bizottságra, de mégis, mintha kezdene megvilágosodni az Európai Bizottság, mintha lassan átszakadna ez a gát. Fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy máshol hogyan szabályozzák ezt. Innen lehet inspirációt meríteni. Ugyanakkor az Európai Unió intézményeinek a sajátosságát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, főként az Európai Bizottság egy nagyon sajátos intézmény, és éppen ezért nem teljesen hasonlítható a miniszterek helyzetéhez. A politikai tevékenység e, például a miniszterek esetében te az ember természetesnek veszi ezt, mégis az európai biztosok esetében e, ezen, ezen megrökönyödünk, mert azt várjuk tőlük, hogy teljesen függetlenül az Európai Unió egészének érdekében járjanak el. Lássuk be, hogy de a, talán az európai biztosok esetében sem tudjuk ezt teljesen kizárni. Egyrészt tehát más rendszerekre vetjük vigyázó tekintetünket, ugyanakkor házon belül is elgondolkozunk, hogy a saját e, igényeinknek hogyan tudjuk megfeleltetni ezt az etikai kódexet. Alapvetően itt a transzparenciáról van szó, arról, hogy olyan információ, információkkal szolgál az Európai Bizottság arról, hogy a biztosok mit e, tesznek, de hát használható információról van szó, amit nem csak egy mondjuk egy nyomozó újságíró tud használni, hanem amely könnyedén hozzáférhető bárki számára. Egyelőre úgy gondolják, hogy ezek belső ügyek, és nem tartozik a közvéleményre. Talán ennek kellene megváltoznia. nem csak arról van szó, hogy el kell fogadni egy olyan etikai kódexet, és utána sútba dobni az egészet, elfeledkezni róla. Ugyanolyan fontos, hogy legyen egy beszámolási rendszer, amely garantálja azt, hogy a gyakorlati megvalósítás tükrözi a, az etikai kódexben lefektetett elveket. Itt visszadám a szót kollégámnak, akinek konkrét javaslatai is vannak. Köszönöm, Michel. Ha megengedik, akkor én is egy-két dolgot kiemelnék a jelentésből, ahol az ajánlások hosszú sora szerepel. 2008-9-es tanulmány is azt hiszem, hogy kimerítő volt e szempontból. Az első rövid megjegyzésem az, hogy hogy a checks and balances, a fékek és egyensúlyok rendszere működjön, legyen egy olyan végrehajtási rendszer, amely az etikai kódex gyakorlatban történő érvényesülését vizsgálja, garantálja. Hogy, hogy az egész rendszerbe vetett bizalom megjelenjen. Az Európai Bizottság például a biztosok kabinetjében már komoly munkát végzett ennek érdekében, a, a monitoring, az értékelés, az elemzés azonban nem működik egyelőre. Talán nehéz látni ilyen messziről ezt a, az ábrát, amely egyébként a brit rendszert mutatja, amely jól mutatja, hogy hogyan működnek ezek a fékek és ellensúlyok. Különböző szervek, testületek vizsgálják az etikai rendszer különböző elemeit. Ez az Egyesült Királyságban úgy tűnik, hogy jól működik. A politikai tevékenység talán ez a legkeményebb dió, de van más etikai rendszerekben erre vonatkozó példa, ahonnan inspirációt meríthet az Európai Bizottság, hogyan lehet összeegyeztethetővé tenni a pártpolitikai tevékenységet a közhivatallal, úgy érezzük, hogy függetlenséget vár az európai biztosoktól az uniós alapszerződés, ezért jó lenne, hogy szerintünk korlátozni a tagállami politikai tevékenységet, eh, pártagságban merüljön ez ki. Fontosnak tartjuk eh, azt is, hogy a hivatal idejük lejártát követően milyen körülmények között vállalhatnak eh, és milyen munkát. Nos, ezzel kapcsolatban elfelejtettem talán a legfontosabb, hogy fontos lenne, hogy ne csak a saját portfóliójára vonatkozzon ez a tiltás, hanem bármiféle állást vállal egy ex-európai biztos, akkor azt vizsgálják meg, hogy ez mennyire összeegyeztethető korábbi állásával. Az átláthatóság, nos igen, ezeket az elemzéseket minél gyakrabban és minél egy, világosabban nyilvánosságra kell hozni. Hogyha a kanadai példát vizsgáljuk, akkor a miniszterekre vonatkozó ilyen információ, ez mind elérhető. Néha kihúznak olyan részeket, amely a, a, az érintett cégek számára titoktartásra ad okot, de alapvetően minden elérhető egy külön websájton, minden információ kimerítően eh, rendelkezésre Az utazással és az ajándékokkal kapcsolatban eh, csodálatosan működő adatbázisok eh, vannak, amelyeket könnyű, amelyekben könnyű keresni az európai biztosok kutatásairól utólag készül valamilyen beszámoló. Mi úgy érezzük, hogy az ajándékokkal kapcsolatban is egy szigorúbb hozzáállás lenne célra vezető. Van egy Excel táblázat már régóta, de nem értjük, hogy egy azerbajdzsáni szőnyegkereskedő ajándékár vonatkozó részletek miért nem szerepelnek? Eleve egy furcsa típusú ajándék. Ez a diplomáciai mm, szempontok fontosak? Magán ajándékozóval szemben milyen fajta diplomáciai mm, szempontok merülhetnek fel egyáltalán? Kérdem én. Ez számunkra eléggé érthetetlen. Ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Köszönöm szépen! Hogyha a lennének, akkor azokra ezen a ponton szívesen válaszolunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy megint csak népszerűtlenné akarjuk tenni magunkat, de nem baj. Megszámoltam. Az, amit mi javasoltunk, a jelenlegi etikai kódexre vonatkozóan négyet megvalósítottak, öt részben, és kilenc ajánlásunkat egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy itt van még tennivalónk. A bizottság hazudott nekünk. Igen, ezt gondolom hazudott arról, hogy hogy is dolgozik az adhok etikai bizottság. Arról volt szó, hogy történik közzettétel, illetve ők ezt állították, de ez a mai napig nem valósult meg arról, hogy milyen dolgokkal foglalkozik ez az etikai bizottság. Ezt én rendkívül sajnálatosnak tartom. Éppen ezért a mai napnak az is a célja, hogy megfogalmazzuk a kérdéseinket a biztosok meghallgatásának előterében. Ez nagyon fontos téma. Kájár képviselő parancsoljon. Nem csodálkoztam, hogy már elsőként szót kapok. Úgy tűnik, hogy valakinek meg kell törni a jeget ma reggel. Amit te mondtál, Inge, teljes mértékben egyetértek egy kis megjegyzéssel. Azt gondolom, hogy a pontok közül, amelyeket átvett a bizottság, eh, igenis megváltoztatták az etikai kódexet. Egyetértek veled abban, hogy nem vagyok teljes mértékben elégedett, például ami a cooling down időszakot illeti, ez 51 kal meghosszabbításra került, eh, 21 hónapra, de nem értek egyet többek között a megvalósítással. Hogyha kisebb sértéseknél nincsen, szabálysértéseknél nincsenek szankciók, akkor azt gondolom, úgymond megtakaríthatjuk magunknak ezeket a szankciókat, egy kicsit ironikus eh, lehetek, hiszen úgysem történik közzététel. Fogalmam sincs arról, hogy miben is különböznek a jelentős szabálysértések a kisebbektől, illetve ki az, aki kisebb szabálysértést követett el. Én nem követtem ezt a témát, és nem is érdekel annyira, hogy ki mit vétett, mikor, de hogyha lenne mondjuk egy etikai bizottsági jelentés, amelyből kiderülne az, hogy mondjuk 50 kisebb szabálysértés történt, akkor ez minőségi különbség egy másik jelentéshez képest, amelyben az áll, hogy 5 kisebb szabálysértésre volt példa. Egyáltalán nem készült erről jelentést. Az etikai kódexet javította a parlament a bizottság számára, úgy érzem. Viszont a kisebb kérdésekben, a nem döntő kérdésekben még mindig túlságosan tág teret kapnak az értelmezések, amelyek szabad kezet adnak a biztosoknak. Egy kérdésem van az ajándékokkal kapcsolatban, azt gondolom, hogy igenis különbség van a között, hogy egy biztos látogatás alkalmával úgymond elfogad ajándékot valakitől, aki valamit szeretne, egy olyan szemét, aki valamit szeretne a bizottságtól, vagy az intézmény kapja ezt. Itt az Európai Parlamentben is vannak olyan képek, amelyeket nem az Európai Parlament vásárolt, hanem mondjuk egy méltóság ajándékozott a parlamentnek intézményes látogatás alkalmával. Ez ellen semmi um, kivetést nem látok. Um, azt sem gondolom, mondjuk ez 50 euróba került, és valaki hazaviszi. De hogyha reprezentatív célajándékozásról van szó, akkor igenis különbséget kell tenni e között és a személyes ajándékozás között. Nem tudom, hogy az etikai kódex a két típus ajándékozás esetében éles különbséget tesz-e. Egyértelmű az, hogy intézmény, az intézmény kapta az ajándékot, vagy pedig az adott személy informális keretek között személyesen kapta ezt. Azt gondolom, hogy itt igenis széles körű értelmezéseknek van tere, és ennek nem kéne így lennie. Denis képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadóknak. Azt gondolom, hogy nagyon segíti ez a munkánkat. Aktuális kérdéseket vett fel. Tegnap informális megbeszélést folytattam Franz Timmermanszal, aki biztos jelöltként jár itt a parlamentben, és az első dolog, amiről ő beszámolt, az az volt, hogy ő milyen, milyen büszke a bizottság átláthatóságára. Az átláthatóság sokkal-sokkal jobb a bizottság esetében, mint más intézmények, vagy a tagországok esetében például. Tehát úgy érzem, hogy az új ö, csapatnak a bizottságban igenis célja úgymond elégedettséget tükrözni a jelenlegi helyzet miatt. Viszont, hogyha a jelentést olvassuk, akkor még nagyon sok javítani való van, ahogy ezt az elnök asszony elmondta, a parlamentnek nagyon sok régi ajánlását nem vették át, viszont Timmermans úr egyik megjegyzését fel szeretném itt vetni most a teremben, ez ugyanis feltűnt nekem. Ő azt mondta, hogy még akkor is, hogyha nem vagyunk tökéletesek, sokkal jobbak vagyunk, mint az Európai Parlament az átláthatóság és az etikai kódex szempontjából. Tehát erre a kritikára fel kell, hogy készüljünk, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, akkor úgymond uh, saját magunkat is meg kell ragadni a grabancunknál, tehát itt is van még javítani való, és ugyanez vonatkozik valószínűleg a tanácsra is, ami az átláthatóságot illeti, az átláthatóságot a tanácsban is javítani lehet még. Nagyon remélem, hogy az új eh, bizottsággal végre elindulhat ez a munka. És azzal összefüggésben is, ami jelenleg zajlik, például az EU integritási rendszeredben. Remélem, hogy itt el tudunk valamit érni, és aktív párbeszédet indíthatunk a bizottsággal, hiszen még nagyon sok munka vár ránk. Szenders eh, képviselő. Sí, yo agradezco mucho al señor Romeyer y a la señora Chini eh, por la. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen eh, Cini eh, asszony és Blómájer úr előadását. Természetesen parlamentként erre reagálnunk kell. Ahogy eh, az előadóktól is hallottuk, van külső nyomás is, egy olyan nyomás, ami a parlamentet erősítheti, illetve amelyet a parlament is erősíthet, és természetesen a nemzeti média egy része örül annak, hogyha ebben a kérdésben segíthet nekünk. Mi az Európai Bizottságot illeti, Itt ez a probléma, hogy nincsenek tényleges európai kommunikációs médiák, úgymond házon belül végzik a tevékenységüket, és inkább a kis botrányokat keresik. És úgy tűnik, hogy nem annyira vizsgálják eh, meg az az etikai eh, kódex megvalósítását legalábbis nem olyan módon követi ezt az európai sajtó, mint a nemzeti sajtó. A bizottságnak nagyon fontos szerepe van, és az etikai kódexet nagyon fontos frissíteni, folyamatosan frissíteni, illetve folyamatosan biztosítani azt, hogy ez összhangban álljon azzal, amit szeretnénk. Ezen kívül biztosítanunk kell azt is, hogy ez hasznos, illetve hogy ez az átláthatóság és az etika kérdését tovább viszi. Nem szeretnénk eh, az etikai kódexre úgy tekinteni, mint egy olyan eszközre, melynek egyetlen célja a kritika, egy pozitív eszköz kell, hogy ez legyen, és az európai kormányzást volna hivatott javítani. Jelenleg úgy érezzük, hogy a bizottságnak igenis van javítani valója az etikai kódexen, és azt gondolom, hogy pozitív szellemben kell ezt a munkát folytatnunk, illetve meg kell ragadnunk a támogatást is a médián keresztül, az átláthatóság erősítésében, Azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb módja a megfelelő kódex kialakításának. Köszönöm geahndet. annak, Uh, well, I am shocked, but hardly. Uh, I am shocked, but hardly surprised as a new member. Meglep az, hogy mennyire sokkolva vagyunk, amiatt, hogy a bizottság etikai kódexe úgymond nem uh, fedi le a legalapvetőbb kérdést, az átláthatóságot. Ez a szakbizottság uh, úgy értékeli, hogy az Egyesült Királyság a legjobb gyakorlatokkal rendelkező tagország, és remélem, hogy megjegyzéseim hasznosak. A um, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban a minimálisan elfogadható standardok, és nem a maximálisan elfogadható standardok. Nem vagyok biztos abban, hogy a választók az Egyesült Királyságban a brit gyakorlatokat, a legjobb gyakorlatokat elégségesnek értékelnék. szóval Brómájer úrnak igaza van abban, hogy a bizott bizottság nem lépett fel úgymond büntetlenül. Tehát nem szabályozhatják saját magukat a biztosok etikailag. Nagyon fontos, hogy világos szankciók érvényesüljenek, amennyiben valaki vét a kódex ellen. Nagyon fontos, hogy az ajándékoknál legyen egy felső pénzügyi határ, ez nélkülözhetetlen, nem csak etikai szempontból, de nagyon fontos, hogy kifelé is láthatóvá váljon ez. Hogy van az, hogy az etikai kódexet 15 éven keresztül alkalmazták, anélkül, hogy ezekkel az alapvető kérdésekkel foglalkoztak volna. Felmerül az a kérdés is, hogy van-e politikai akarat, lesz-e politikai akarat a bizottságban ahhoz, hogy a sürgető változtatásokat elvégezzék. 15 év után azt gondolom, hogy még mindig nem megfelelő az etikai kódex, továbbra is fenn kell tartanunk a nyomásgyakorlást a bizottságra. Köszönöm. Ich habe mich auch selbst auf die Rednerliste gesetzt. Ähm. Köszönöm. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a tanulmány, kedves Árnó Spanyolországot is megvizsgálta, és kiderült az, hogy nagyon sok tagországban, illetve a világbankra is igaz ez, tehát nemzetközi szervezetekre, magasabbak a standardok, mint az Európai Unióban. Tehát nem tudtuk volna ezzel bizonyítani, akkor semmit nem sikerült volna elérni. Jelenleg megpróbálunk a dolgokon javítani. Nincsen miniszteri törvény európai szinten, Németországban ez világos, világos eh, a különbségtétel a mandátum viselői és a hivatal viselői között. Éppen ezért De kolléga a bizottságoknak, bizottságnak, biztosoknak úgymond érve az, hogy ami rájuk vonatkozik, az ránk is kell, hogy vonatkozzon, de ez nem igaz, hiszen itt a parlament elnöke az egyetlen hivatalviselő, tisztviselő, a többiek úgymond képviselők, mandátumviselők. Tehát itt különbséget kell tenni. Én nem engedem meg azt, hogy a kollégák úgy gondolják, hogy ó, hát eh, hagyjuk ezt a témát, hiszen ez ránk is vonatkozik. Azt gondolom, hogy ezt keresztül kell, hogy vigyük. Igenis politikai mandátumunk van, a biztosoknak pedig eh, tisztjük van, hivataluk, tehát igenis meg kell néznünk azt, hogy mi történik itt, és a bizottságban a két dolgot még ne keverjük össze, éppen ezért óvaintenék mindenkit attól, hogy ezt a két dolgot összekeverje. Ez az első kérdés. A második kérdés a szankció. Az etikai kódex, amely tulajdonképpen egy miniszteri büntető eljárást helyettesít, úgymond, ami nemzeti szinten létezik. Azt gondolom, hogy az európai rendszer egyáltalán nem megfelelő minőségű ebben a tekintetben. Igenis cselekednünk kell, de próbáljuk meg ne, nem összekeverni a dolgokat. A bizottságot fel szeretném szólítani arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, hiszen csak így lehetünk szavahihetőek az tagországokkal szemben, kizárólag akkor, hogyha az Európai Bizottság, az Európai Unió különleges szerepe sokkal erőteljesebb megnyilvánul az etikai kódexben is, az átláthatóságot illetően, illetve mindenféle eljárásban. Szeretnék még valamit mondani. Az átmeneti biztosoknál, akik négy-öt hónapig töltik be a posztjukat, láttuk azt, hogyha ezeket a pénzeket megnézzük, tehát a, az átmeneti hivatalt betöltő biztos úgymond több pénzt kap, mint a teljes hivatalt betöltő. Tehát ez tulajdonképpen két e, évnyi pénz a hivatalát normál módon betöltő biztoshoz képest. Tehát én ezt e, nem tartom jónak, nem tartom jónak azt, hogy ez az átmeneti pénz úgymond e, több lehet. Azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha egyszerű szabályozást alakítanánk ki, ezzel elkerülhetnénk a nagyon kellemetlen nyilvános vitát. Köszönöm a kollégának. Thank you. Köszönöm szépen. To, to still criticize the, the, the, code, the code. The code. And, bírálni szeretném ezt a kódexet. Az európai biztosoknak nem kell bejelenteniük minden érdekeltséget és vagyont, vagyont hanem csak azt, ami érdekkonfliktust okozhatna elvileg a hivatalukkal. Nos, a biztos ki, ki dönti el, hogy melyik az a, mi az, amit be kell jelenteni, mi az, ami érdekkonfliktust okozhat? Valószínűleg maga a biztos. Ami pedig a tartozásokat, tartozások, követelések illeti, ezek bevallását illeti, ezek a személy, biztosok személyes integritás is érinthetik. Ami az érdekkonfliktus illeti nincsen részletes definíció ezzel kapcsolatban, mit jelent az érdekkonfliktus. Mindez függhet a biztos portfóliójától is. A biztos ugye azonban az egész kollégiumban minden ügyről ügyben szavazhat, szavazati joga van. Úgyhogy nem helyes az konfliktust a biztos portfóliójára koncentrálni, amikor minden ügyben szavazhat. Aztán egyéb eh, helyzetek, amelyekben felmerülhet az érdekkonfliktus. Én, én tudom, hogy javult a helyzet, de talán még egy kicsit nagyobb nyomást kellene helyezni a bizottságra annak érdekében, hogy szigorúbb eh, Mm, magatartás kódexet fogadjanak el. Gájer úr kért szót, és aztán Bárcstát következik. Köszönöm szépen. Kérdés, hogy az átmeneti ellátásokkal mi a helyzet, amelyeket a biztosok kapnak? Ezt gondoljuk végig. Na most gondoljuk csak végig a biztosok szemszögéből ezt a dolgot. A biztosok nyilván tudják, hogy csak 5 hónapra, ezek az átmeneti biztosok, hogy 5 hónapra választják meg, vagy nevezik őket ki. Aztán utána két évre kapnak átmeneti ellátást. Hát ez mégiscsak elfogadhatatlan. De közben azt szeretnénk, hogyha legyen egy, hogy legyen egy cooling down periódus, egy kihűlési periódus, ne legyen az tehát, hogy rögtön a biztosi munkám ezzel a tudással és kapcsolatokkal rögtön újra mondjuk a másik oldalon kezdjenek dolgozni de két év múlva meg valószínűleg nem tudna nem tudnak visszatérni, vagy öt hónap múlva nem tudnak visszatérni a régi munkahelyükre, mert mert azóta már új embert vettek oda föl, politikai kar karriert nem tudnak folytatni, mert esetleg nincsen választásuk, tehát öt hónapra nehéz megmagyarázni a az, hogy két évig utána átmeneti ellátást kap, de ez azonban nem, azt sem lehet elérni, hogy hogy végeredményben 5-6 hónapra senki nem vállalja el ezt a feladatot, mert azt mondja, hogy utána nem tudom folytatni a karrieremet, nem tudok hol dolgozni. Úgyhogy jó, nyilván ezt nem gondolom, hogy, hogy az utcára kerülnének ezek a biztosok, de azért mégis úgy gondolom, azt se gondolom, hogy egzisztenciális problémák merülnének föl az esetükben, de hát azért mégis valamilyen okos módot kell találni arra, ahogy figyelembe vegyük az érveket, az, az elveket, és ne tegyük ezt az átmeneti, ide, átmeneti biztosi munkát annyira elrettentővé, hogy aztán senki ne vállalja. Stász képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, szeretnék én is köszönetet mondani, hogy elkészítették ezt a tanulmányt, és aktualizálták a helyzetet, látjuk, hogy mit minden sikerült elérni, de azt is látjuk, hogy mit kell még tenni. Csak egy félelmem van, önök a meghallgatásokról beszéltek, elnök asszony, aki nem jelenik meg, az nyilván az Európai Bizottság új elnöke, Juncker úr. Ő ugyanis egy világos mission statementet adott itt elő, és ebben utalt a magatartás kódexre is, amelynek a betartásához ragaszkodni fog, de ezért mégiscsak jó lenne, hogyha Juncker urad mégiscsak valahogy arra bírnánk, hogy eljön, eljöjjön hozzánk és meghallgassa a mondani valónkat, ne legyen oka az önelégültségre. Nagyon sok feladat van még, Juncker elnök úr is neki is sok feladata van még. Talán ön a koordinátorokkal ezzel kapcsolatban egyeztethetne, hogy a parlament közösen nem ír, ír például egy levelet Juncker elnöknek, mondván, hogy a tanulmány ezt és ezt és ezt mutatta ki, ezt és ezt és ezt kell még elvégezni, ezeket a feladatokat, kérem, reagáljon erre. Mit tervez a bizottsággal ezen a téren? Timmermans az első alelnök azt mondta, hogy hát, hát eddig minden rendben van, semmi gond, de én azt gondolom, hogy nekünk kell lennünk a motornak, és nekünk kell elérnünk azt, hogy a bizottság a megfelelő irányba mozduljon el. Aztán az a reakció, amelyet reagálnék arra, amit ön mondott azzal kapcsolatban, hogy kik a tisztségviselők és kik a mandátumviselők. Mi ugye politikusok vagyunk, mandátumunk van. Nem lehet minden esetben összehasonlítani a helyzetünket, de nekünk is van magatartás kódexünk, és folyamatosan kritikusan értékeljük ezt, és tudjuk, hogy persze, nekünk is nagyon sok mindent kell ezen még javítani, de hát a bizottságban is így van ez. Gondoljunk például a dohány egyezményre. Ott láttuk, hogy a WHO-ban bizonyos ajánlások léteznek azzal kapcsolatban, hogy akik a dohány iparral kapcsolatban állnak, azok hogyan viselkedjenek. Most ezeket közé is lehetne tenni, ezeket az ajánlásokat, e, akár a weboldalunkon is e, fel lehetne tüntetni, hogy kinek, mikor, milyen kapcsolata volt a dohányiparral. A WHO-nak ez ugyanis a javaslata. Mindenki megpróbálja elérni, hogy a magatartási szabályokat betartsák, nehogy aztán akkor az Európai Bizottság ránk mutogasson, és mondja azt, hogy hát a parlament is állandóan csak mutogat ránk, de először a saját házatáján tegyen rendet. Ezen kritikáknak elébe kell menni. És bizony vannak különbségek, különbségek a tisztségviselők és a megválasztott képviselők között. Azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen dolog, amivel nekünk foglalkoznunk kell, hanem a saját portánkon is rendet kellene tenni. Krémel képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden visszatérnék az átmeneti e, e, ellátásokra, e, pénzekre. Nos, hát ez valóban példaértékű azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió tisztségviselői és parlamenti képviselői milyen ellátásokat kapnak. Persze vannak különbségek az egyes funkciók között, hát ez teljesen helyes, de egy dolgot hadd említsek most. Az európai választások alatt láttuk, hogy az, a polgárok fele nem megy már szavazni. Azért nem mennek már szavazni, mert ezen intézmények által nem érzik magukat képviseltetve. Nem értik azt, ami ott történik. El kell mondanom, teljesen világos, világosan, hogyha valaki néhány hónapig biztosként dolgozik, és aztán akár két évig is átmeneti fizetést, ellátást kaphat, ezt nem tudjuk eladni senkinek, ezt, ezzel, ezt nem tudjuk be, ezzel nem tudunk beetetni egyetlen polgárt sem. Ha én ezt tudtam volna, akkor, amikor ezen amikor megválasztottuk, vagy kinevezték ezeket a biztosokat, mert persze ez én hibám, hogy nem foglalkoztam ezzel, és nem vizsgáltam meg ezt a problémát. Nos, ha ezt tudtam volna, hogy akkor két évig fizetést kapnak, én soha nem szavaztam volna meg ezeket a biztosokat, hogy öt hónap munka után még két évig kapják a fizetésüket. Köszönöm szépen. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez egy iskola példa e, arra vonatkozóan, hogy az új e, e, biztosok kinevezése hogyan folyjon. Ezt egyesek blokkolták innen-onnan, de lényeg az, hogy már a jelöltségek során is voltak olyan biztosok, biztos jelöltek, akik érdek konflikt, akiknek érdek konfliktusok volt. Ezt vagy a sajtó vetette föl, de legalább, két és legalább ketten közülük olyanok, akiknél érdekkonfliktus összeférhetetlenség merült fel, például a bankrendszerrel vagy a, a, az olajiparra. Most mit tehetünk? A parlament, a bizottság mit tehet ebben az esetben? Nem lehet, az egy dolog, hogy az ember bejelenti, de másik oldalon ugye a tagállamoknak jelölniük kell, a, javasolniuk kell ezeket a biztosokat, és már akkor fel kellene vetni az összeférhetetlenség kérdését. A ez csak úgy, hogy bejelentik, ez így nem fog működni. Lehet, hogy megint csak katasztrofális képet festünk magunkról a közvélemény előtt, mert hogyan lehet azokban a biztosokban bízni, akikről tudjuk, hogy szoros szálak fűzik őket az iparhoz, vagy más területekhez, és és ráadásul egyes biztosok közvetlenül a portfóliójukhoz tartozó öm, szektorokkal állnak közös szoros kapcsolatban. Elnök, de persze másik oldalon meg szeretnénk szakértőket. Szeretnénk, hogyha az egyes reszortok valóban a legjobb szakértői érkeznének a bizottságba. Nem akarjuk, az sem jó, hogyha valaki teljesen zöldfülűen érkezik a bizottságba azon a szakterületen, amin majd dolgozni fog. Zekhovszki képviselő.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 tényleg nagyon jó minőségű volt ez, tényleg ennyit mindenképpen el kell mondanom. Én etikát tanítottam különböző iskolában, egyetemeken, és az etika kódex, magatartás kódex mindig a logikán alapul. Ez nem valami olyan dolog, ami, ami szigorú szankciók keretébe tartozni. Ez valami belső dolog kell, hogy legyen, egy belső személyes döntés, hogy valaki etikusan viselkedik. Ez sokkal fontosabb, mint a szankciók, a büntetések vagy az ellenőrzés. Egy ellenőrző bizottságot persze létre lehet hozni, de ez, ez, ez nem, le, nem szaladhat minden biztos után, és ellenőrizheti folyamatosan. Egy másik dolog, ami felvetődött, önök közül, a képviselők közül ki jelentette be a weboldalán, hogy mikor kivel találkozott, és mikor kitől milyen ajándékot kapott? kiteszi föl ugye a szociális hálóz, hálókra, hogy mikor ment kivel nyaralni. A, a korrupció az rendkívül, a korrupciótól rendkívül nehéz megszabadulni, egyszerűen mindenütt jelen lehet, mindent behálózhat. Persze nem ellenzem én nem ellenzem azt, hogy valaki két évig kapjon átmenetileg fizetést, hogyha valaki akár mondjuk csak három hónapig keményen dolgozott a bizottságban. Hogyha tényleg komolyan jól dolgozott. Én ismerem ezt, tudom, hogy az üzleti életben is ez létezik, ez egy normális jelenség, de ehhez az kell, hogy ez a személy miután a tisztségének vége, a bizottságban például ne dolgozzon lobby szervezetnek. Amely lobby szervezet ugye ajtót nyit az európai intézményekhez. És itt szeretnék Jean-Claude Junckerre vonatkozóan elmondani, hogy megjelent a parlament előtt, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha az Európai Bizottság átláthatóbb lenne. És én azt gondolom, hogy egy olyan személyiség, mint Jean-Claude Juncker betartja a szavát. A másik dolog, jövő héten meghallgatások lesznek. Fel fogunk tenni kérdé- bizonyos kérdéseket, akár etikai, etikára vonatkozó kérdéseket, a biztosoknak is meg fogjuk kérdezni tőlük, hogy tudják-e, hogy miről szól az etika. most egy 150 vagy egy 175 eurós ajándék között különbséget tenni, ennek nem látom túl nagy eh, értelmét, de tudják, tudniuk kell, hogy mi az az ajándék, amit nem szabad elfogadni. Köszönöm, Ayala Leszende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék, szeretném kihasználni az alkalmat, hogy jelen vannak a szakértők, és szeretnék feltenni néhány kérdést. Mégpedig az, hogy ezen összeférhetetlensége esetén ki az, aki ex ante vizsgálatot folytat. Persze később utólag már egyszerűbb, akkor már több információval rendelkezik az ember, akár a bizottságból, magából is. De a, éppen itt a Bové úr által említett esetekben ez az alapvető kérdés. Ez a mindent eldöntő kérdés. Persze, igaza van Kresszlászonynak, persze, hogy szakért, olyanokat kell biztosnak jelölni, akik kiismerik magukat a reszortjukban, akik, akik szakértői a témának. De mi a helyzet, hogyha biztos konkrétan direkt ö, érdekei fűződnek bizonyos vállalatokhoz például. A klímaváltozás, az energiamodell, hát ez nagyon fontos téma, és konkrétan egy nagyon fontos reszortot képvisel. Az átláthatóság önmagában persze nagyon jó, jól hangzik, de azért mégiscsak csak körül kell nézni, és ezek az érdekek persze, vagy ezek a, ezek a kapcsolatok azáltal alakultak ki, hogy ezek a személyek, biztos jelöltek kapcsolatokat ápolnak, korábban dolgoztak, ezen meg azon a területeken nyilván vannak kapcsolataik. Dalinál volt például ez a helyzet, Hát ez is egy nagyon egy olyan ágazat volt, amely nagy figyelmet vont magára, és kiderült, hogy bizony vannak bizonyos kapcsolatai, érdekei, összeférhetetlenség merült fel az ő esetében is. Világossá kell tenni, hogy nem arról van szó, hogy mi itt a biztosokat nyomás alá akarjuk helyezni. Nem. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, nem ez az egyetlen elem persze, aminek meg kell felelni egy biztosnak, de mégis hát egy fontos tényező. Hogyha bizony konfliktus merül fel, összeférhetetlenség merül fel, ezt ki kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is a munkát. Pont emiatt van szükség az átláthatóságra. Most megadom a szót a szakértőknek, és aztán a bizottságnak. Tessék, Blumeyer úr következik. Ja. Me gustaría mm, comentar un punto, punto del morbo. Köszönöm szépen. Reagálnék akkor erre az érdekes felvetésre. A magatartási kódex változik-e majd, hogyha egy, egy botrány robban ki, vagy ha valami nem mm, működött jól. Miért kell ehhez botrány, mikor az Európai Bizottság részéről az összeférhetetlenségre vonatkozó szakértelem megvan, amikor közhivatalnokokról, köztisztviselőkről van szó? Erre megvannak a bevált eljárások, módszerek. Nem lehet például egy volt köztisztviselőt csak úgy eh, felvenni nem értjük, hogy az európai biztosokra vonatkozóan miért nem teszik meg ezt a következő logikus lépést. Nagyon könnyű és egyszerű lenne. A brit-kanadai példát kellene csak egész egyszerűen követni. Bevált gyakorlatban nincs hiány, a ma működő magatartási kódexeknek se szer is e száma. Itt szerintem leginkább a, a akarat, a politikai akarat hiánya az, ami ezt megakadályozza. A főtitkár az Európai Bizottság főtitkárával is fogunk ezt ügyben egyeztetni. Például a biztosok kabinetjére vonatkozó szabályok is megvannak, működnek. Hogyan tovább? Mi a következő lépés? 2011-ben, amikor átírták a magatartási kódexet, vagy etikai kódexet, akkor azt hallottuk, hogy egy új eljárást, konzultációs eljárás keretében tették ezt, de hát kinek kérték ki a véleményét? Ezt sem tudtuk meg. Tehát már maga a konzultáció, az előzetes egyeztetés sem volt átlátható. Miért ne lehetne be bevonni az Európai Parlamentet, a civil társadalom szereplőit, mindazokat, akik olyan eh, éles kritikával illették az etikai kódexet. Nem csak kritikát várnánk persze ezektől a szerep szereplőktől, hanem, hanem jellegű kritikát, jellegű javaslatokat, de hát azt hiszem erre meg lenne az esély. Ez az együttműködés, ez a kölcsönös együttes munka a bizottság és a parlament és a civil társadalom között vezethetne el egy működő magatartás kodexhez. Gressler is beszélt arról, hogy a parlament és a bizottság között is jelentős különbség van a, a, a közhivatalt betöltők között. Michel? Um, e e Értek azzal, hogy kívülről a parlament és a bizottság közötti különbséget gyakran elmossák, félreértik. <clears throat> Ez kiváló alkalom lenne arra, hogy a parlament megjelenjen az etikai rendszerét valóban modellértékűnek nyilváníthatnánk, és az Európai Bizottság ez a kapcsolat a parlament és a bizottság között nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy a régi intézményközi módszert kövessük, legyen egy ilyen intézmény közi eh, etikai bizottság, de egyébként magában az etikai kódex kidolgozásában miért is ne lehetne bevonni a tanácsot, a parlamentet és a bizottságot? Szerintem ez, ez célra vezető lenne. Frau Klesburg vom Generalsekretariat der EU-Kommission, bitte. Az Európai Bizottság főtitkárságától megadom a szót a jelenlévő hölgynek. Voilà. Merci Madame Grasse, euh, merci. Euh, c'est un, un honneur et une responsabilité. Köszönöm szépen. Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen érdekvezítő vita után én is szót kaphatok itt a biztosok magatartási kódexének érdekes és kényes témájában. Nyilván nem fogjuk ma lezárni ezt a vitát, de sajnálatosnak tartom, hogy a tanulmány bemutatása nem olyan kiegyensúlyozott, mint amilyen lehetne, amikor például azt mondja, hogy az Európai Bizottság nem tartotta magát a vállalatokhoz, és nem módosította ezt a, ezt a kódexet. Nem. Hat feltételt szabott az Európai Parlament, és a fenntartását utána törölte, mert úgy érezte, hogy a bizottság teljesítette ezeket az elvárásokat. Mi meg tud, megpróbáltunk minden tőlünk tehetőt megtenni annak érdekében, hogy a parlament elvárásait akkor teljesítsük. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne tovább javítani a rendszert, de mégis úgy érzem, hogy a prezentáció túlzottan negatív fényben tüntetett fel bennünket. Na mindegy. A ma előttünk fekvő ajánlásokat illetően, amelyek újra általánosságban folytatják a korábbi ajánlások szellemiségét, nos, különbséget kell tenni a között, amit meg lehet tenni. Ez az ajánlások kisebb része a kódex módosítását, például a, a nyomonkövetés az átláthatóság terén, és vannak olyan dolgok, amihez a szerződést kell módosítani, az alapszerződést, mert a fegyelmi eljárás például az alapszerződésben van lefektetve, az Európai Bíróság szankcionálhatja az európai biztosokat. 247-es cikkében utal erre az alapszerződés. A ha biztosoknak tényleg nem kell tiszteletben tartani ezt, a, ezt az etikai kódexet, akkor miért van ilyen kevés miért van ilyen kevés probléma ebből? Azért, mert a saját szakmai és e, emberi elvárásaiknak is e, folyamatosan megpróbálnak eleget tenni, a, a, összeegyeztetni az európai újságukat és a függetlenségüket a saját politikai és egyéb meggyőződéseikkel. A parlament, a sajtó, a közvélemény, a civil szervezetek és a saját főigazgatóságuk és az Európai Bizottság apparátusa folyamatosan árgus szemmel figyeli az európai biztosok működését, működését, olyan, mintha egy akváriumban élnék az életüket, mindenki mindig belelát abba, hogy hol vannak, mit csinálnak. Nem próbálnak nem hibázni, előzetesen próbálják eh, azt eh, egyeztetni, a főtitkárságot fölhívják, a, a protokoll szolgáltat fölhívják, hogy elfogadhatom ezt az ajándékot, vagy sem. Elfogadhatom ezt a meghívást, vagy sem. A, a, a, az etikai kódex betűjét és szellemét is megpróbálják nagyon szigorúan betartani, ha nem így tennének, akkor sokkal több botrány robbanak ebből. Persze nem könnyű tartani ezt, hogyha vannak problémák, akkor az Európai Bizottság elnökének megvan a hatásköre eh, arra, hogy megtegye a szükséges dolgokat, akár az eh, Európai Bírósághoz forduljon, vagy felkérjen egy európai biztost arra, hogy eh, hogy lépjen vissza. Azt hiszem, hogy a rendszer nagyon is stabil és, és szilárd lábakon áll, ami az egyes biztosok kinevezésével kapcsolatban. Nos, az en Juncker elnök úr az alelnökök és a biztosok, vagy biztos jelöltek rendszerét is megváltoztatta, hiszen senki sem lesz egyedül felelős egy területért, egyébként is eh, az kollégium szintjén születnek a döntések, nem az egy, egyek a döntést. Így lehet azt biztosítani, hogy ne egy cég belső kapcsolatokkal rendelkező cég érdekeit szolgálja egy döntés, és Mindenki tudja az európai biztosok közül, hogy folyamatosan ellenőrzés alatt áll, és az állatános európai közérdeket védik, nem az egyéni külön érdekeket. Az összeférhetetlenségre vonatkozóan egy tanácsi rendelet szabályozza ezt a mm, átmeneti rendelkezésekkel ezt a kérdést. Alapvetően nem szabad szem előtt téveszteni azt a tényt, hogy egy adott jogi kereten belül tudunk csak működni, amely a mindenkit kötelez arra, hogy a jogot tiszteletben tartsa, főként az európai biztosokat. Köszönöm. Vielen Dank, ich möchte... Köszönöm. Ami az akváriumot illeti, a jó akváriumban zöld növények is vannak úgymond, tehát nem úgy néz ki a helyzet, hogy, hogy erre a vitára azért került sor, mert hogy túl sok az átláthatóság. Nem tudjuk azt, hogy az etikai kódex megvalósítása hogyan történt, ezért beszélünk erről, és akiknek ezt meg kell valósítaniuk, nem kötelesek beszámolni, Németországban azt mondják, hogy amiről nem tudok, az nem fáj. Tehát ez az egyik alapelv, tehát az információ, amit nem adok meg, azt nem használhatja fel. Senki nem kérdőjelezheti meg. Wir verstehen Sie richtig, dass niemand zurzeit an einer Überarbeitung des Code of Conduct arbeitet, obwohl wir ja eine sich eine Tehát azt gondolom, hogy az etikai helyzet folyamatosan változik, és azt gondolom, hogy itt új fejlemények is vannak. Ami az új jelöl, biztos jelöltök mission leveleit illeti, én ezt így értettem, Tehát azt gondolom, hogy nem dolgozik senki azon, hogy mi a helyzet az új etikai kódexel, a régi ígéretek beváltásával, az etikai bizottságnak igenis köteles lenne, kötelező lenne beszámolnia arról, hogy milyen munkát végez. Kreszbort Madame Gressle asszony, igen, a bizottság válaszolni fog az összes kérdésre, amit a bizottság megfogalmazott. Néhány nappal ezelőtt készítettünk egy jelentést, a bizottság igenis figyelemmel fogja kísérni a parlament kéréseit, de azt gondolom, hogy az első olvasat az nem az, amiről most itt szó van. A bizottság nem valósította eddig meg még az etikai kódexet, de meg fogja valósítani. Természetesen vannak dolgok, amiket javítani kell, de azt gondolom, hogy az átláthatóság szintjén lehet megjavítani, hogyha Juncker um, ezt megígérte, akkor meg is fogja tenni, de nem is szabad azt gondolni azt, hogy az ördög bújik meg minden mögött, illetve a bizottság azzal tölti az idejét, hogy igenis szabálysértéseket akar elkövetni, ez egyáltalán nem így van a biztosok tartják magukat az etikai kódexhez, rendszeresen szervezett képzések vannak ebben a témában. Nem tudom, hogy melyik oldalán olvastam a jelentésnek azt, hogy a bizottság nem tesz semmit. Ez nem igaz. Már most is vannak képzések, az új kabinet esetében már ők is részt vettek képzésen, és tájékoztattuk őket arról, hogy hogyan kell eljárni, kihez kell fordulni. Gressler azt mondja, ez a folyamat folytatódni fog az új bizottságban is, és azt gondolom, hogy ez a korábbi mandátum alatt is így volt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy semmi nem történt. Tehát nem korrekt és igaz azt mondani az, hogy nem követjük a mandátum utáni időszakot nyomon a biztosoknál. Tehát egy évről 18 évre bővítettük ki a, a vagyonnyilatkozat időszakát, illetve a lobby tevékenységről történő beszámolást, tehát az nem helytálló, hogyha önök azt mondják, hogy a bizottság hazudott, illetve nem tartja tiszteletben a kötelezettségeit. Természetesen javítást még lehet tenni. Cini asszony mondta azt, hogy az előrelépés lépésről lépésre történik, de a bizottság eltökélt abban, hogy mindezt javítsa, illetve javítson a rendszeren le mensonge, c'était moi qui l'a dit. Én mondtam azt, hogy a bizottság hazudott. Itt a bizottság egy levelére utaltam, amit 2011-ben kaptunk, és azt mondták, hogy az adott döntést közzé fogják tenni. Az adhok etikai bizottság döntéséről van szó, mégpedig az Europe weboldalon, azért, hogy ne kelljen a 2001-es rendelet értelmében külön kérni a közzétételt. Mi azóta is várjuk ezt, hogy megjelenjen ez az anyag. El szeretném mondani azt, hogy annak idején készítettünk egy összehasonlítást, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan haladjunk tovább. Ebből az áttekintésből kiderült az, hogy a biztosok, illetve a parlament követelésének túlnyomó többség, az egész parlament követelése volt, az nem került megvalósításra. megszavaztuk a tartalék felbontását, hiszen nem akartuk azt, hogy örökké tartó háború alakuljon ki köztünk, viszont vissza kell térnünk az új bizottság esetében az etikai kódexre, hiszen úgy gondoljuk, hogy itt igenis van javítani való, és hogyha jól értettem az etikai bizottságot, akkor lesz egy levél majd a bizottság felé, és itt szeretnék, szeretnénk összefoglalni még egyszer a számunkra fontos pontokat. Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket eh, a bizottság részéről is, amelyek bizonyos aspektusokat bemutattak. Tehát van egy eh, jó gyakorlat, világos szabályok, tehát nem kell sokat kereskélni, tehát léteznek szabályok bizottságra nézve és a biztosokra nézve. Érdekes az a kérdés, ami a személyes dolgokat illeti, tehát hogy valaki személyes ajándékot kapott-e, vagy um, intézményit. Nagyon fontos a párbeszéd az intézmények között, hiszen egyre több intézmény van, és a kisebb intézmények egy része már jelezte a problémát. A bizottság képviselőitől azt hallottuk, az új struktúrákkal kapcsolatban, amelyet Juncker képvisel, hogy az alelnökök feladataikat illetően szintén eltökérték magukat a magatartási kódex betartása mellett, illetve garantálni szeretnék azt, hogy környezetükben is betartják ezt. Nagyon fontos, hogy ennek legyen valami biztosítéka. Például az érdekellentétek elkerülése miatt. Tehát ez a biztosok feladat katalógusában már az elejétől fogva szerepelt, és én ezt érdekesnek tartottam. Köszönöm. Lomájer úr? Yeah, just one point. Igen, csak egy dolog. Nagyon is emlékszem azokra a vitákra, 2008 2000 2009-ben folytatott vidákra Két egy, egy köztes jelentés és egy záró jelentés bemutatására került akkor sor. Van egy újítás ezekhez képest. Most a szerződés módosításra van szükség ahhoz, hogy a magatartás kódexet módosítsák. Hát ez érdekes, ez nagyon aggasztó és nagyon sajnálom azt, hogy már ennyire sok jó gyakorlatot, ami létezik az Európai Bizottságban, ezt hogyan, miért nem lehet ezt továbbvinni? Ez borzasztó, ez az akadályozás, a munka akadályozása folyamatosan azt mondják, hogy minden jó, ami most, ahogy így van, és ugyanez volt a helyzet 2009-ben is. köszönöm szépen. Elnézést, hogy újra vissza és visszatérek, ami az új bizottság, a bizottság új struktúráját illeti. Ezt, ezt az elnöknek kell eldönteni természetesen, nem tudom, hogy hogy fognak ezek a valóságban kinézni, de ami az új struktúrát illeti, itt az érdekkonfliktus vagy a részrehajlás kockázata nem csak, hogy kockázatos, nem, nem csak, hogy limitált, korlátozott, egy biztosnak mindig az általános érdekek alá kell rendelnie a saját reszortjának az érdekeit, és a döntéseit így kell meghoznia, és emellett pedig a kollégiumi struktúra erősödött, mégpedig azzal, hogy több olyan biztos van, akik egy alelnök alatt közösen együtt kell, hogy működjenek az a hatékonyság, illetve az, az, az általános érdekek megvalósításán. Tehát azt remélem, hogy jól magyaráztam el, amit szerettem volna, ami pedig Holmeyer az, hogy megjegyzését illeti, azt hiszem, hogy Blumeyer úr megjegyzését illeti, azt hiszem, a bíróságnak a feladata a szerződés 247-es cikke szerint, hogy megbüntesse a biztosokat. E, persze intézkedéseket nem lehet, e, attól még intézkedéseket lehet hozni a mandátum során, hogyha problémák merülnek fel. Természetesen az elnök reagálhat, van erre lehetősége, és felhívja, felhívhatja a biztosok figyelmét erre és erre a pontra, vagy érdekkonfliktusra, vagy problémára. Az én tudomásom szerint erre nem került sor. Egy biztos volt, aki lemondott, ez hatalmas botrányba torkollott, mert ott azt gondoltuk, hogy túl gyorsan tette ezt, tulajdonképpen a bíróság feladata ezekben a dolgokban végső döntést hozni. Van a mandátum ideje alatt is lehetőség reagálni, hogyha ez szükséges. Elnök? Általában ugye az atombombánál kevésbé veszélyesebb, meg, veszélyes megoldását próbálunk találni. Megpróbálunk itt is eb, így eljárni. Pétersen kollega. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon sajnálom, hogy... I will be very brief. I, I always try. Eh, próbálok, próbálom rövidre fogni. Eh, igyekszünk, eh, igye, igyekeznünk kell tiszteletben tartani azt, hogy hogy mit gondolnak a polgárok és az adófizetők. Ők hogyan látják ezt a dolgot. Ebben nem, eh, ebben nem vagyok mindig sikeres, ezt eh, ebből a szempontból nézni a dolgokat, de mindig meg kell próbálni. Nagyon-nagyon hosszú út áll még előttünk, hogyha megnézzük a helyzetet, megvizsgáljuk a helyzetet. Nincs eh, a kezemben a megoldás, de ezt szerettem volna mindenképpen elmondani és hogy az ülés jegyzőkönyvében szerepeljen az, hogy nagyon, nagy, hossz, nagyon hosszú út van még előttünk. Hogyha az átlag embert megkérdezzük, mondjuk Glasgow-ban, vagy Barcelonában, vagy Helsinki-ben, vagy Berlinben, vagy Madridban, nem fogja érteni, hogy miért olyan nehéz az átláthatóságot megvalósítani. Ez az egyik legfontosabb elvárás velünk szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A koordinátorok ülésén még egyeztetünk arról, hogy mit lehet tenni, és a kollégáknak a számokat is el fogom mondani, ami az átmeneti ellátást illeti a pol- biztosok számára. Most ezzel a napirendi pont végéhez értünk, a következő két napi rendi pontot el kellett halasztanunk, mert a e, biztos beteg, e, új időpontot keresünk majd e, vele, úgyhogy most ezzel véget ért az ülés, és 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését. Mindenkinek minden jó, délután találkozunk.